szinten is létező hajlandóságukat erre, tehát továbbra is nyílt vitát kell folytatnunk, hiszen a jogállamiság tisztelete az európai intézmények és a tagállamok szempontjából is feltétele a belső piac működésének és az Európai Unió működésének a kölcsönös bizalom és tisztelet jegyében. Köszönöm. Köszönöm szépen, lelnök asszony, ezt a bevezető nyilatkozatot, és annak hangsúlyozását, hogy az jogállamiság eh, elvének betartása nélkül nincsen jövő. Most a frakciók nevében felszólalók eh, közül először a Pizzula következik. Köszönöm, elnök úr. A helyzet sürgősségét jellemzi, hogy újra itt vagyunk és Lengyelországot vitatjuk meg a mai napon. Azért vagyunk itt, mert az európai, mert lengyel polgárok és európai polgárok, és ugyanazt a védelmet, ugyanazokat a jogokat kell, hogy élvezzék, mint bárki Svédországban, Olaszországban vagy Németországban. És minden jog, állami lehetőségük ugyanúgy kell, hogy érvényesüljön, és hogyha ezeket a lengyel állam elzárja előlük, akkor nem fogunk félni, lépni. Természetesen ez az eljárás az utolsó lehetőség, hogy fölkérjük a lengyel kormányt, hogy egyeztesnek, tárgyaljanak, és lássák be, hogy a múlt elbukott populizmusai nem fognak működni. Ironikus, de rá kell mutatnom, hogy amikor legutóbb ilyen kormány nyomást gyakoroltak a lengyel bíróságra, az bizony 1989 előtt volt. Ez a kormány visszament a múltba, ugyanazokat az régi megkopott módszereket használják, mint a rendszerváltás előtt, amelyek ellen az európaiak küzdöttek, és ami ellen az európaiak mind a mai napig együtt fölépnek. A lengyel kormánynyal szemben azonban a bátor lengyel bírák pontosan ezzel ellentétes értékeket képviselik, kitartanak esküjük Kivéjük mellett ez az igazi lengyel bátorság, amelyet a világ csodál. És ennek vannak következményei is. Következményei vannak annak, hogyha valaki az Európai Unió tagállama. Vannak ennek a klubnak olyan tag, szabályai, amelyeket a tagok fölvállaltak. Ezért mindent meg kell tennünk az összes lehetséges eszköz kihasználásával, hogy a további elnyomást megelőzzük, megőrizzük az európai létezésmódot nagyon fontos, hogy meg kell szüntetni a szájfék törvényt, amely megakadályozza a bírókat a vélemény nyilvánításban. Fontos, hogy ne fordítson Európa hátat a lengyeleknek. Köszönöm szépen. A következő képviselő a szocialista, szociáldemokraták nevében López Aguilar kolléga. Köszönöm, elnök asszony, Juró biztos asszony. Mint tudja, az igazságügyi szakbizottság munkatársa vagyok az Európai Parlamentben. Az Európai Uniós Alapszerződés meghatározza azokat a demokratikus alapszabályokat, amelyek nem egyszerűen a többség uta, uralmát jelentik, hanem a kisebbségek védelmét. Ehhez szét kell választani E, a kormányzat e, során e, a hatalmi ágakat. A hetes cikk szabályi szabályról már beszéltünk Magyarország kapcsán is, ismét Lengyelország kapcsán is én erről kell beszélnünk, ezzel foglalkozunk most, hiszen Lengyelország számos olyan jogalkotási reformot hajtott véget, végre, amely súlyosan sérti az igazgat, igazságszolgáltatási hatalmi ág függetlenségét, és amely nem egyeztethető össze olyan szankciókkal fenyegetik a bírokat, akik, amelyek elfogadhatatlanok, csak azért, mert ezek a bírok felszólaltak Európa szerte Az a kapcsolatban, hogy a szakmai függetlenségük milyen módon sérül. Fontos és, és mindenképpen szükség van arra, hogy egy állandó keretprogramot valósítsunk meg, amely folyamatosan lehetőséget ad arra, hogy a jogállamiság érvényesülését valamennyi tagállamban folyamatosan és rendszeresen felülvizsgáljuk, ellenőrizzük annak érdekében, hogy az Európai Unió törvényeiben és alapszerződésben meghatározott értékek és szabályok érvényesülnek-e, nem lehet az alkotmányos rendszert semmiféle alkotmány ellenes populista hatalom részéről szétrombolni. Köszönöm. Köszönöm szépen, már is megyünk tovább. Szimécska kolléga adja, kapja meg a szót. Chair, um, Madam Vice President, uh... Köszönöm, elnök asszony. Miniszterasszony, biztosasszony, emlékszem, hogy amikor négy héttel ezelőtt ezt a vitát folytattuk, akkor ugye elhangzott az, hogy a lengyelországi helyzet szokatlan, kivételes, mert ilyen nagy hatalmat egy kormány sem akar gyakorolni a bírói kar felett, és most négy héttel később a helyzet már is tovább romlott. Lengyelország az első olyan tagállam, ahol az EU jog alkalmazása miatt a bírókat kirúghatnak. Az alkotmánybíróság, amelynek a feladata az lenne, hogy a fékek és ellensúlyok intézményrendszerét fenntartsa, éppenséggel a kormány szolgálja. És az idő nem nekünk dolgozik, mert úgy tűnik, hogy eh, hamarosan eh, teljesen elfoglalják az alkotmánybíróságot, és ezzel véget érne a hatalmi ágak elválasztása egy EU tagállamban. Eh, itt most nem arról van szó, hogy Lengyelországot vagy a lengyel kormányt meg akarjuk büntetni, hanem arról, hogy az EU polgárok polgári jogait, ebben az esetben a lengyel polgárok polgári jogait kell megvédeni. Gyakran elhangzik, hogy egy nyugati elfoglalás elfogultság mutatkozik itt meg, és a nyugatiak nem érzik, nem értik, hogy milyen az, amikor egy ország egy kommunista bírói kart örököl, és valamit kell vele kezdenie. Én Szlovákiából jöttem, akinek a családját, a szüleit a kommunista bírók annak idején üldözték. Hadd mondjam el, hogy a semleges bírói kar az, az Európai Unió működésének fontos eleme magja. Köszönöm szépen, Blaskó kolléga következik az ID frakció nevében, tessék. Vážená paní předsedající, děkuji vám za slovo. Köszönöm ezt a e, lehetőséget. Ismét az Európai Parlamentben egy e, furcsa nyilatkozatról hallunk, e, hogy a jogállamiságot mekkora veszély fenyegeti Lengyelországban. Arról van szó, hogy a nemzeti szuverenitást és a hazafiságot éri támadás. Újabb és újabb szabályok kiadása és zajlik, és megpróbálnak beavatkozni a polgárok életébe. Itt most egy kampányt folytatnak azok, akik úgymond a demokráciát akarják védeni eh, Lengyelország ellen, mert a saját demokrácia koncepcióját eh, próbálja követni, azok támadják őket, akik szerint ez elfogadhatatlan. Én úgy gondolom, hogy senkinek nincs joga beavatkozni egy szuverén, szuverén állam eh, sorsába. Valahányszor ez a történelemben megtörtént, súlyos következményekkel járt. Itt most dominó hatásra játszanak? Kérdezem. De Köszönöm szépen. Következő felszólaló Reinke kolléga, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, alelnök asszony, tisztelt kollégák. Egy dolog biztos, nem csak egyféle módon lehet demokratikus rendszert építeni, nem minden európai hagyomány egyforma, de minden demokratikus rendszernek van egy előfeltétele, ez pedig az, hogy a többség elnyerése nem jelenti azt, hogy a jogállamiságot és az alapvető jogokat alá lehet ásni. És azért említem meg mind a kettőt, mert mindkettőjüket támadás éri most Lengyelországban. A, a megosztása a jogállamiság alapvető alapve, alapköve, nem a, a hatalmat birtokló akara kell, hogy lét, lé, lé, érvényesüljön. Nagyon könnyű ugyanakkor ezeket elvenni, és a hetes cikkel kapcsolatos jövőbeni viták során ezért úgy érzem, hogy mindkét szempontot figyelembe kell ezután vennünk. Lengyelország Európa szívében található, Lengyelország nélkül az Unió csonka lenne a lengyel polgárok európai állampolgárok. Tehát ahelyett, hogy Brüsszelt vagy az Európai Bíróságot vagy bárkit vádolnának azért, ami most éppen folyik, a lengyel kormánynak nyitott, konstruktív párbeszédet kellene folytatni annak érdekében, hogy ezt a nagyon sürgős, nagyon fontos problémát meg tudják oldani. És kérem kollégáimat, hogy vigyék el ezt az üzenet, üzenetet Lengyelországba. Láttuk, hogy milyen gyűlöletkampányok folynak, az Európai Parlament lengyelországi képviselője ellen is már hónapok, évek óta. Ez teljesen elfogadhatatlan, csak is demokratikus vitát kell folytatnunk, és ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha egymással szemben tiszteletet mutatunk. Köszönöm. Láttam, hogy kékkártyás kérdést szeretne feltenni, de az első körben általában nem szoktuk elfogadni úgyhogy majd később tegye meg ugyanezt a kérést. Köszönöm szépen. A következő felszólalító Szidló kolléga az ECR nevében. Tessék, asszonyom. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! Polska wspiera wszelkie działania... Köszönöm szépen. Lengyelország minden lehetséges lépést megtett annak érdekében, hogy megerősítse a jogállamiságot Világos, hogy ezeknek az európai alapszerződéseknek meg kell felelnie, és sajnálatos, hogy az Európai Parlament egy ennyire átpolitizált módon lép fel ebben az ügyben. Nagyon nagy mértékben szükség van a lengyel igazságszolgáltatás reformjára, és a lengyel polgároknak is az az elvárása, hogy ezt a reformot végrehajtsuk, és ezt a reformot be is fogjuk fejezni. Természetesen most folyamatban van Lengyelországban egy jogi vita, ami egyúttal e, valójában egy politikai e, vita is. A, ezt, az, ezt a vitát azonban a lengyel politikusok és a lengyel e, jogászok jogalkotók majd lefolytatják, és maguknak az Európai Alapszerződésének a megsértése, hogy ebbe kívülről bárki megpróbál beleszólni. Más országokban is végrehajtottak, más tagállamokban is végrehajtottak saját, hasonló reformokat, például, hogyha egy bíró politikai ö, témában próbál megnyilvánulni, akár ö, Franciaországban, akár Németországban az ott egyre lehetséges. A lengyel nép, a lengyel kormány azonban saját népének az érdekében lép fel, és nem néhány kiválasztott ember érdekében. Minden jogunk megvan arra, hogy a saját rendszerünket reformáljuk, a mai vita elsősorban politikai színezetű, és nem látom semmi indokottságát ennek a vitának, hiszen három hete is megvitattuk már a lengyelországi jogállom, jogállamiságot, és semmiféle új tény nem merült fel, amely alátámasztaná azt az elképzelést, hogy Lengyelországban megsértenék a jogállamiság alapértékeit. mégis visszatértünk erre a témára, azzal, hogy ezt a valóságot teremtjük meg. Jurva alelnök asszony ellátogatott Lengyországba, és el is mondtuk neki, hogy hajlandóak vagyunk a párbeszéd fenntartására. Ahhoz, hogy ez a párbeszéd azonban lehetséges legyen, mind a két félnek el kell magát köteleznie emellett. Azonban úgy érzem, hogy csak a lengyel kormány hajlandó a párbeszédre. Az elmúlt két évben már igyekeztünk elmagyarázni, hogy eh, milyen reformokat eh, hajtunk végre, vezetünk be. Eh, ezek csupa olyan reformintézkedések, amelyek más tagállamokban is megvalósultak és az alapszerződéseken alapulnak. Meg kellene válaszolnia végre valakinek ezeket, azokat a kérdéseket, hogy miért problémás ez Lengyelország esetében, mi történik valójában az a kérdés, hogy mi történik ebben a teremben, itt a plenáris teremben, miért kritizálják Lengyelországot olyasmiért, ami valamennyi európai ö, ö, tagállamban ö, hasonlóképpen működik. Szeretnék-e önök, hogyha a saját tagállamuknak a belső jogi reformjait politikai célokra használnák föl? Szeretnék-e, hogyha önöket is instrumentalizálná az Európai Parlament a, a saját politikai küzdemeiben? Lengyelországban valóban kampány folyik, és úgy gondolom, hogy azok, akik felelősek ezek a vitáért, valójában erre a kampányra szeretnének nyomást gyakorolni, hogy befolyásolják az elnökválasztási kampányt Lengyelországban. Azt kérem önöktől, kedves kollégáim, hogy ne hallgassanak azokra, akik nem értenek egyet egy demokratikus döntéssel, és ne hallgassanak azokra, akik a végső eredmények, a választások végkimenetét szeretnék befolyásolni. Úgy látszik, hogy nem értik meg azt, hogy ez a fajta átpolitizálás valójában az Európai Uniót csak hátráltatja a fejlődésben. Lengyelország amellett, hogy az Európai Unió tagja, szuverén állam is egyúttal, és szuverén tagállamként, szuverén tagállamként joga van ahhoz, hogy megvédje saját közösségét, és pont felelősek vagyunk mi is az Európai Unióért, mint valamennyi másik tagállam, és ugyanazt a bánásmódot követeljük magunknak, mint bármely más tagállam. Korábban lengyel miniszterelnökként tevékenykedtem, ezért ebben erre visszahivatkozva szeretném elmondani önöknek, hogy Lengyelország a jogállamiság állama, egy olyan ország, ahol a jogállamiság érvényesül, tiszteletben tartja az alapszerződéseket, ugyanakkor szuverén államok vagyunk, és így is fog maradni. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Árvani Tiszko kolléga a GUE nevében tessék. Köszönöm, Köszönöm. Méltánytalan azt hallani, hogy az európai parlamenti képviselők nem szeretik Lengyelországot, nem engedhetjük meg azt, hogy tagállamok az alapvető jogok kartája, illetve a szerződés ellenében tevékenykedjenek. A jelenlegi lengyel politika ellene megy ezeknek a jogoknak, a kisebbségi jogoknak, a nők abortusokat megtagadnak. A kormányok változhatnak, de az alapvető jogok nem. Nem lehet visszaforgatni ezeket a dolgokat. Kérem, hogy figyeljenek oda az összes frakcióra ne csak a szélső jobbra, eh, hanem az összes többire, hiszen nem lehetnek, nem tévedhetnek. Köszönöm szépen a független képviselők nevében Pusdemon kollégája szó. Kedves kollégáim, ma az európai jogállamiságról beszélünk, különösen pedig Lengyelországról. Erre rendkívül mértékben szükség van, mert hogyha az Európai Unió bármely részében nem tartják tisztában a jogállamiságot, ez bizony kihat az egész unióra a probléma az azonban, hogyha az Európai Unió kettős mércét alkalmaz, és másképpen jár el attól függően, hogy melyik országról van szó. Hogyha a jogállamiság az Európai Unióban olyasmit meg akarunk védeni, akkor az Európai Uniós intézményeknek késznek kell lennie arra, hogy elmenjenek a végsőkig bármely tagállammal szemben, hogy erősek legyenek, E, az gyengékkel szemben, az, hogyha erősek a gyengékkel szemben, és gyengék az erősebbekkel szemben, az is az európai alaptörvények megsértése. E, és akkor fölmerül a kérdés, hogy nem mi a helyzet Spanyolországban. Spanyolország miért teheti meg, hogy az emberi jogok e, ENSZ alapszabályait figyelmen kívül hagyja, vagy az Európai Bíróság döntéseit figyelmen kívül hagyja? Miért megengedhető az, hogy a politikailag másképp gondolkodókat Spanyolországban bebörtönzik? miért akadályozhatják az Európai Bírósághoz fordulását azoknak a polgároknak, akiknek erre szüksége lenne. Az elnök felszólítja a felszólalót, hogy fejezze be. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Halicski kolléga, tessék. Elnézést láttam, hogy eltávolította. Megkérdezném, hogy elfogadna egy kékkártyás kérdés, képviselő? Jó, akkor 30 másodperce van képviselőnek, de valóban csak 30. Köszönöm szépen. Pucsimont úr, teljes tiszteletem mellett, hogy jön, jöhet ide ön eh, a jogállamiságról előadni, hiszen ön volt az első az, aki az katalán kormány vezetőjeként eh, lába tiporta az jogállamiság, jogállamiságot, amikor egyoldalúan, eh, egyoldalúlag kijelentette hogy Katalánia, Katalónia független. Ez teljes mértékben ellene megy mindennek, ami mellett ez a parlamenti közösség elkötelezi magát. Elnök, 30 másodperce volt. Köszönöm szépen. Hagy magyarázzak el egy teljesen világos példát erre a kettős mércére. Ha én hónap elmegyek Lengyelországba, akkor úgy gondolom, hogy Spanyolország figyelembe fogja venni azt, hogy parlamenti képviselői immunitással rendelkezem, és nem fognak letartóztatni. Hogyha Spanyolországba utazom holnap, akkor Spanyolország nem fogja elismerni eh, a immunitásomat, a mentességemet a parlamenti képviselőként, és ezért mentességem ellenére le fognak tartóztatni. Azaz Európa nem mindenütt alkalmazza ugyanúgy a jogállamiság mércéjét, mint kellene. Köszönöm szépen, most már tényleg Halicki kolléga következik, tessék, megadom a szól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban ez a vita nem az ö, bírói kar reformjáról szól, mert ilyen reformot nem vezettek be Lengyelországban magasabbak a bírósági költségek, és emiatt csalódottak az állampolgárok. A, és mindez egyetlen egy párt kezdeményezésre jött létre, tehát egyetlen egy párt irányít minden büntetlenül. Például azzal operáltak, hogy a hogy egy kijelölt, kijelölendő bíró összetépte a másik bíró által hozott határozottat, hát, határozatot. Hát így lát, ebből látjuk, hogy mennyire veszik figyelembe az európai jogszabályokat. Márpedig az állampolgároknak joguk van az alapvető emberi jogok betartásához, az, és a bíráknak is azért kell dolgozniuk, hogy az állampolgárok jogait érvényesítsék egész Európában és Lengyelországban is. Azt mondják itt, hogy Lengyelországot az Európai Unió kínozza. Nem, fordítva van, Lengyelország kínozza a saját állampolgárait. 64 olyan név van, olyan bíra, akit a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács által nem jogszerűen neveztek ki, de a történelem mindig felülmúlta magát, és mi meg fogjuk nyerni ezt az ügyet is. Elnök, köszönöm szépen, Bárli kolléganő kapja meg a szót. Igen, a Velencei Bizottság független véleménye nem lehetne ennél világosabb a bírák Lengyelországban teljesen lehetetlen helyzetben vannak, hiszen fegyelmi eljárás fenyeget őket, hogyha az európai jogszabályokat alkalmazzák. A, megkértük, hogy ne fogadják el ezt a jogszabályt, de most minden figyelmeztetés ellenére múlt héten alá is írta az elnök a jogszabály. Ezeknek, ennek sok személyes következménye is volt. Például múlt héten a fegyelmi tanács Pavel Juscsin bírát ö, ö, felfüggesztette, és ö, az ez, ez, ez is azt mutatja, hogy a kormány döntései gyakorlatilag az igazság ügyet és a lengyel bírákat fenyegetik. És ki függesztette fel? Hát pontosan az a fegyelmi tanács függesztette fel, amelynek pontosan az kellene legyen a feladató, hogy a hogy az Euró, például, hogy az Európai Bíróság döntéseit figyelembe vegye, úgy azt, úgy azt, ahogy azt az Európai Bizottság is kéri tőlük. Tehát nagyon sok kis darabból áll össze ez a mozaik, amely végül is azt eredményezi, hogy az igazság már nem érvényesül Lengyelországban, ezért az Európai Bíróságot és az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy e, ezt e, a, e, ezt a válogatást, ezt a törvénykezést ne tűrje tovább, és azonnal lépéseket tegyen. Van egy két kárgyás kérdés, egyetlen egyet tudok csak biztosítani, úgyhogy 30 másodpercre most a lengyel kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne. Az a jogszabály, amiről beszél a 117-es 107-es cikk, az azt mondja, azt mondja hogy ha lengyel ország ellen döntenek, akkor kötelezi az, akkor, akkor a bírák akkor fegyelmezik, fegyelmi eljárást indítanak nekik ellenük. Na most ha német törvényeket nézzük, ott is öt éves börtönbüntetés járhat azért, hogyha valaki, ha valaki ezt teszi, akkor most egyenlőek ezek a helyzetek, vagy nem? Először is azt szeretném mondani, hogy itt nem Németországot képviselem, hanem az Európai Uniót, és Szidló asszony hazudott az előbb, amikor azt mondta, hogy a németek, német bírák nem foglalkoznak a politikával van olyan bíra, aki gyakorlatilag a parlamentben ül, és egyébként meg ez egészen más kérdés, mint az, amikor szándékosan elferdítenek egy jogszabályt. Az Európai Bíróság ítéletét, ítéletének meg kell felelni, és sajnos a, a Németországban egész más a helyzet ezért, mint Lengyelországban. Rátérünk a következő felszólalóra, aki Strugárió képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Februárban 20 európai ország bírói meneteltek Némán Varsóban lengyel bírótársaikkal együttérezve kétségbet küzdemet folytatnak hogy a függetlenségeket megőrizzék. Ami most folyik Lengyelországban, biztos asszony, az nem reform, hanem pusztítás. És nem ülhetünk és nézhetjük tett kézzel, hogy a bíróság lassánként lebontja e, azt, ami az EU-s tagállamok lényegét jelenti, hiszen az Európai Unió jogi DNS-éhez tartozik, hogy a bíróságoknak függetlennek és e, részrehajlástól mentesnek kell lennie. Ez így tudják csak fenntartani az Európai Uniós jogelveket is. A reformok, az úgynevezett reformok egyre távolabb sodorják Lengyelországot az Európai Uniótól, és hallottam, hogy kollégáim felléptek az előbbiekben, korábbiakban is reformról beszéltek, úgy gondolom, hogy, hogy nem lehet a jogállamiságot egyszerűen csak így felszámolni, Emlékeztessünk mindenkit arra, hogy Lengyelország az egyik legfontosabb kezdeményezetje az Európai Uniós finanszírozásnak, eh, és eh, eh, hozzuk létre azt a jogalkotást, amely jogállamisághoz köti a támogatások kifizetését. Elnök, köszönöm szépen, lehet, hogy lesz majd lehetősége válaszolni, hogyha elfogadja a kékkártyás kérdést, természetesen csak egy kékkártyás kérdést tudok megengedni a sok közül. Hajlandó válaszolni? Válasz? nem lehet az Európai Uniós szabályokat megsérteni, fejezi be felszólalását a felszólaló. Dann kommen wir als nächstes in der Aussprache. Következő felszólaló Strik kolléga, köszönöm. Dear Chair. Elnök asszony, azzal a szájfogó törvényel, amelyet a lengyel kormány meghozott, ellehetetlenítik a bíróknak azt a tevékenységét, hogy egyáltalán függetlenül végeztessék a munkájukat nem csak a politikai megnyilvánulástól zárja el őket. Ez egy diktatórikus államkialakításhoz vezet, mert ez nem csak a fékek és ellensúlyok szabályait sérti meg, ezeket teszi tönkre, hanem a lengyel polgárok bizalmát is a lengyel igazságszolgáltatásban. A büntetlenség ugyancsak a jogállamiság rombolásához, eróziójához vezet máshol is. A bizottságnak nagyon fontos, hogy továbbra is folytassa a szabálysértési, kötelezettségsértési eljárásokat többek között a szájfék törvény miatt. Fontos azonban, hogy ezt a munkát ne hagyjuk csak az Európai Uniós intézményekre, éppen ideje, hogy a kormányzati szereplők valamennyi tagállamban is megtegyenek mindent, és hiszen nekik is vannak politikai és jogi eszközeik Eh, amelyeket egyelőre a bizottság háta mögé bújva nem nagyon használtak ki. Eh, a jogállamiság háza ég, és nem csak a polgár, nem csak Lengyelország polgárai követelik teljes joggal, hogy cselekedjünk. Elnök elfogadja a Visnyászka kollégá által eh, benyújtott kártyás kérdési rendigényt? Igen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, a korábbi felszólaló azt mondta, hogy a bírók az igazságszolgáltatási reform ellen eh, tiltakoztak békésen. Igen, valóban, mert a lengyel hatóságok biztosították ennek a lehetőségeit szemben eh, például Franciaországgal, ahol eh, az ügyvédek tiltakozását egyszerűen szétverték gumibottal. Ehm, és mi van például a gazdálkodókkal, akikkel szem, akik igazságtalan helyzettel kerülnek szemben, őket gyakran egyszerűen csak megfosztják a tulajdonoktól csak a helyzetre szerettem volna fölhívni a figyelmet. Uh, sorry, I really... Elnézést, igazániból nem értem a kérdést, hogy miről is szól egyáltalán, mi a kontextus, hiszen hivatkozott a korábbi felszólalóra, aki a, ném, a, a néma tiltatózásról szólt, és teljes joggal léptek föl a szakmai jogaik megkurtításával szemben és a független bírálkozás, bíráskodás ellehetetlenítése miatt. Azonban a demokrácia nem a többség uralma, a demokrácia a kisebbségek védelmét is jelenti, és a demokrácia nem létezhet jogállamiság nélkül. Köszönöm szépen. A sorában következő González Mosz kolléga, tessék. Nos, a lengyel hatóságok úgy látszik jobban érdeklődnek eh, a konfliktus iránt, mint eh, az egyeztetések iránt eh, pedig amire szüksége lenne, az az őszinte és nyílt párbeszéd. Ehhez képest újra megtámadták az igazságszolgáltatási hatalmi ág függetlenségét. Csak ebben az évben 40 bírót függesztetek föl, csak azért, mert nem értettek egyet a kormányzati döntésekkel. Milyen fajta igazságszolgáltatás ez, amely éppenséggel a bírókat támadja? Amire szükség lenne, az valóban a, az igazságszolgáltatás reformja, de itt nem erről van szó, hanem az igazságszolgáltatásnak a kormány hatalma alá hajtásáról. Eh, sajnálom, hogy ilyen komolyan, ilyen eh, szigorúan kell fogalmaznom, de Lengyelországban nem reform, hanem elnyomás eh, tapasztalható. Ideje, hogy a bizottság, az Európai Bíróság és mi magunk is közbelépjünk. A bírók szerepe az, hogy a jogállamiság érvényesüljön az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Másik kékkártyás el kell azonban magyaráznom, hogy csak egy kékkártyás kértést tehetünk fel egy felszólalóval kapcsolatban, és Jeszke asszony ezt már megtette. Második kékkártyára nincs lehetőség ugyanattal a szemétől. Bitron képviselő, Bietron képviselő következik. Köszönöm meghallgattam a kormánypárt képviselőit, ugye Zsabro igazságügyminiszter éppen azon ténykedik, hogy lebontsa az igazságszolgáltatást, és éppen most készül a lengyel intézmények elleni utolsó támadásra. Úgy tűnik, hogy a lengyel kormány készen áll az új katasztrófára, nevezetesen akár arra is, hogy befagyasztják az EU e, pénzeket, és szépen bekövetkezik majd Lengyelország távozása az Európai Unióból. Ez egy valódi fenyegetés minden polgár, lengyel polgár számára. Sajnálatos mód, hál' Istennek a kormánypárt nem fedi le az összes lengyel polgárt. A polgárok jogállamban szeretnének élni, de az őrült kormánypártnak megköszönhetően köszönhetően ez nem lehetséges. A kormánypárt hozzáállása azt mutatja, hogy bekövetkezhet Lengyelország távozása az Európai Unióból. Van egy kékkártyás felszólalás, illetve egy igény arra, hogy kérdezzenek önnél. Engedi? Igen, Sapsinska asszony. Köszönöm, elnök asszony. ha már a, a bárki, aki felveti Lengyelország távozását az EU-ból, az félrebeszél. Én lengyel vagyok, büszke vagyok az országra és a hazám polgáraira. Kérem, hogy ne fenyegessenek ilyesmivel, ne riogassák ezzel az embereket. Ugyanolyan valószínűtlen, mint hogyha a németek vagy a franciák távoznának az ön válasza, képviselő úr. Kedves képviselő asszony, én is rendkívül büszke vagyok a hazámra, és büszke vagyok arra az országra, amely a világon másodikként fogadott el a alkotmányt. Ugyanakkor nem vagyok büszke azokra, akik olyanok, mint a kommunisták, vagy rosszabbak, és most ezt az országot tönkre akarják tenni. Itt most vitát nem kezdeményezhetnek, tehát a kék kártyával lehet kérdezni, és ezért ragaszkodni is fogok ahhoz, hogy a következő kék kártyás felvetésnél legyen eh, kérdés. Keller kollega kap szót, eh, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Eh, Jurova asszony, Renders úr, Poncsák asszony, államtitkár asszony, tisztelt képviselők, azok, akik a 27 zászlót képviselik, azok mind tisztelik a lengyel népet, és ez az új rendszer, fegyelmi rendszer a bírók ellen, illetve a jogszolgáltatás ellen, ez nem elfogadható. Látjuk azt, hogy egy történelmi eredmény téglánként történő lebontása történik, ez pedig a pillére a demokráciánknak ehhez képest nekünk meg kell erősítenünk a jogszolgáltatást. Egy erős bírói szervezetre van szükség azért, hogy végrehajthassuk a, az EU jogszabályokat biztos úr, biztos asszony, milyen fellépést fognak végrehajtani annak érdekében, hogy véget vessenek a jogállam aláásásának. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bilcsik kollégája. Köszönöm. Elnök asszony, alelnök asszony. Közép-európai büszke európai vagyok. Körülbelül 30 évvel ezelőtt a vezetőink visszavezették az országunkat egy demokratikus Európában. Ne felejtsük el, hogy az közép-kelet-európa visszatérése alapvetően javára változtatta meg az Európai Uniót. A demokrácia elterjedt az egész kontinensen, és a megbízható törvények, az igazságszolgáltatás helyzete az Európa, Európai Unió minden részében ugyan azon a szinten kell, hogy legyen. Az a probléma, probléma hogy nincs ott szlovák vagyok, és az, az egész Európai Unióban azt látom, hogy az igazságszolgáltatás rossz, hely, rossz helyzetben van, és ezért a lengyel és az Európai Igazságszolgáltatás szabadságért harcolva szólalok most fel. Higgyék el, hogy semmi másért nem aggódom, csak a demokráciáért, illetve az Európai Unióba vetett bizalomért. Lengyelek az e- összes európaiak érdekében meg kell, hogy védjük az igazságszolgáltatást. Elnök, köszönöm szépen. Mandel kollégája a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Engedje meg, hogy azzal vezessem be a felszólalásomat, hogy elmondjam, hogy milyen mély a ö, ö, osztrákként különösen milyen mély kapcsolatot érzek ö, a jellenekkel. Nagyon sok összeköt minket történelmileg. Talán nem tudják, hogy a, hogy a 20. század, talán tudják, hogy a 20. század ideológiájától Lengyelország mennyit szenvedett, és hogy a, e, hogy a e, háború Lengyelország megtámadásával kezdődött, hogy oda e, terjedt át először a nemzeti szocializmus, és hogy a, a, a, mennyit szenvedett ezért az ország. Ez ez ország nem érdemli meg azt, hogy most a jogállamiságot megint felszámolják bennem. Minden európai, minden európai állampolgár megérdemli azt, hogy jogállamiság tovább éljen a gyermekeik és az unokáik érdekében ugyanúgy. Elnök, köszönöm szépen. Muresán kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégáim, a jelenlegi lengyel kormány és az úgynevezett ö, jog és igazság pártja a jogállamiság építéséről beszél, de gyakorlatilag pontosan ez ellen cselekszik. Ezt látjuk a lengyel kormány kijelentéseiből is. Az igazságszolgáltatási reformként el, el kíván, eladni kívánt törvény, amelyről azt mondják, hogy modernizálja a rendszert, pontosan a jogállamiság lebontására irányul, és a Ugye a kormányok jönnek, mennek, és tudjuk, hogy Lengyelországban az őszinte bírok megpróbálják ennek a fenyegetésnek ellenére megvédeni a jogállamiságot, és bátor állampolgárai megpróbálják megvédeni a kormány támadásai ellen többek között például, a, például az újságíráson keresztül a kormány propaganda negatív hatásai ellen az országot. A lengyel kormánynak csak azt tudom mondani, hogy figyeljenek oda, hallgassák meg az állampolgáraikat. Um, Újabb kékkártyás kérdés érkezik Szaleszka kollégától, hogyha hajlandó erre válaszolni. 30 másodperce van a kérdés, de kérem, hogy kérdés legyen, hanem akkor lezárom a mikrofonját. Köszönöm szépen, ennek asszony. Nem vagyok benne biztos, hogy tudja ezt, de 20 ezer lengyel polgár tüntetett a lengyel kormány mellett. Nem tudom, hogy erről tud-e, vagy hogy ismeri-e az Európai Unió alapszerződését. Elolvashatja a végéig, ott nincsen arról szó, hogy az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság kompetens lenne ilyen viták tartására. Szeretném feltenni a kérdést az elnöknek, hogy ne eh, kritizáljanak eh, egyetlen tagadalmat semmilyen módon. Please, there is no Elnök, nem volt kérdés a felszólalásában. Eh, nem tudom, hogy utol, tehát utoljára megadom a lehetőséget, hogy válaszoljon. Ön plusz felszólalási időt szeretett volna magának kérni és szerezni, anélkül ezért nem kérdést tett föl a kérdés helyén. Nos, a kérdés világos volt, hogy tudom, hogy ismerem az Európai Unió alapszerződését és az Európai Unió működéséről szóló szerződése. válasz igen, kedves kollégám, ismerem mind a kettőt, és azt is tudom, hogy konkrétan milyen cikkelyek beszélnek az európai alapértékekről, és azt is tudom, hogy kötelességünk megvédeni jogállamiságot minden Európa minden sarkában és zugában, hiszen ez egy európai alapérték, és azokról a tízezrekről is tudok, akik az utcára mentek manetelni, a jogállamiság védelmében és a kormány ellen, és szolidárisak vagyunk velük. Köszönöm. Következő felszólaló Poszpisil kolléga, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Sidlo asszony utalt a Cseh Köztársaságra. Én ott igazságügyminiszter voltam öt éven keresztül. Mi nem lépünk fel a Csehköztárságban bírók ellen a véleményük miatt, nincs ilyen törvény, nem létezik ilyen. Ezt elég jól tudom. Amennyiben késedelmet szenved egy bíró eljárásban, akkor azért lehet, hogy kap fegyelmi büntetést politikai véleményéért soha. Az ön törvénye, azonban február 5-i törvényük, az nem hasonlítható össze semmivel, ami a Csehországban vagy bárhol máshol az Európai Unióban létezne. És itt most önök nem kompromisszumra törökednek, hiszen az elnökük aláírta ezt a törvényt, és ezzel jogerőre emelkedett, ezzel megerősítette ezt a döntést, miszerint a a bírókat büntetni kell akkor, hogyha véleményt fejtenek ki, nem csak akkor, hogyha valamilyen fegyelmi vétséget vagy hivatali problémát okoznak. Szikorszki úr következik. Köszönöm. Ez a kormány Tusk urat akarja felelőssé tenni a saját bajaiért, ami teljesen irracionális. Tusk urat hibáztatják a Smolenski repülőgép szerencsétlenségért, amely tíz éve történt, és eljárást is akarnak indítani például az ügyvédje ellen, ez nem európai jogállamisági hozzáállás. Köszönöm Jorova asszony, hogy ön megpróbálja visszahozni a demokráciát és a jogállamiságot Lengyelországban. Köszönöm szépen, a spontán felszólalások sorához értünk, nagyon sokan jelentkeztek de csak frakciónként egy személynek tudom megadni a lehetőséget, és olyan embereknek nem fogom megadni a lehetőséget, akik már felszólaltak a ma, ma esti vitában. Polcsák úré először a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadta nekem a szót. Egy dologban biztos vagyok, közös értékeink és közös jogszabályaink vannak, és ezeket az értékeket valami fenyegeti, akkor reagálnunk kell. Ezért is tartjuk ma meg ezt a vitát. Nagyon világos a helyzet, egyik tagállamunkban veszély fenyegeti a jogállamiságot, és ez a belénk vetett közös bizalmat, kölcsönös bizalmat alása. Ezt a fellépést nem fogadhatjuk el. Szidló asszony biztos emlékszik saját miniszterelnökként tartott beszédére, amikor a kormány eh, elindította az alkotmányos reformot, és akkor azt mondta, hogy mindig is el fogják fogadni a Velencei Bizottság által ö, eh, ö, eh, tett nyilatkozatokat. Hát erről szó sincs, most pedig azt mondja nekünk Szidló asszony, hogy megfelelőek a reformok, ez egyáltalán nincs igaz, szégyelhetné magát Szidló asszony. Köszönöm szépen, Spurek asszonyé a szó következőképpen. Elnök asszony, meglepetéssel hallottam, tapasztaltam, hogy a Ursula von der leyen való találkozó után a lengyel miniszterelnök azt mondta, hogy nem a jogállamiságról beszéltek. Hogy lehet ez? Hogy, hogy föl sem merült ez a téma? Kicsit aggódok akkor is, amikor a horvát elnökség azt mondja, hogy a jogállamiság nem igazán a prioritása a horvát soros elnökségnek. Azt hiszem, hogy föl kellene függeszteni ezt a vitát itt. Tudjuk, hogy a hetes cikkely szerint eljárás sem működik. Tudjuk, hogy az alkotmány is ennek ellenére is adott esetben sérülhet, ami nem szolgálja a polgárok érdekeit. Tehát úgy azt kell mondanom, hogy az idő, itt az idő, az Európai Bizottságnak sokkal aktívabbnak kellene lennie, oda kell figyelnünk arra, hogy milyen módon tudjuk a polgárokat megvédeni, többek között a lengyel polgárokat, lengyel bírókat is. Jó, Veva kollégája szót tessék. Európsz... Az Európai Unió a jogállamiságon alapul, um, és világos, hogy a lengyelországi helyzet kockázatot jelent az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban. Ezzel az állásfoglalással elismerjük ezt, és Elmondjuk, hogy 2016 óta alakult ez a helyzet, azonban semmi nem javult azóta, mert ezzel az úgynevezett reformmal és ezzel a lehetőséggel, hogy el lehet bocsátani a bírókat, eh, valójában a helyzet romlását jelenti. Úgy tűnik, hogy egyetlen eljárás, egy, egy megoldásunk van, az, hogy az Európai Uniós forrásokat be kell fagyasztani, és ezeket feltételet kell tenni, Nevezetesen, hogy az Európai Uniós támogatásokat akkor lehessen kifizetni csak, hogyha Lengyelországban a jogállamiságot e, érintően a helyzet javul. Ezeknek a szabályoknak a megsértése a jogállamisággal kapcsolatban e, tovább romolhat. Köszönöm szépen, Trák kolléga kapja meg a szót. Elnök asszony, amikor csak Strasbourgban vagyunk, mindig felmerül a lengyel igazságügyi reform, és meglepő, hogy a balos, illetve a középen ülő polit, politikusok eh, milyen eh, nagy lelkesedéssel vesznek részt a vitában. Az Európai Bíróság egyik ítéletét el kellene olvasniuk, hiszen itt ugye arról van szó, hogy a bíróság bírókat nem saját, bírók nem saját maguk választják meg saját magukat, hanem a parlament vagy egy, vagy egy bírói tanács választja meg őket. Például Németországban is ugyanígy van. Hát Lengyelországban is csak ezt próbálják meg támogatni, illetve azt, hogy és, és, és ez, a, ez a lengyel helyzet ez egyáltalán nem fenyegeti a hatalmi ágok, ágak elválasztásának követelménye, csak azt, hogy ne saját magukat válasszák ki a bírók, illetve neveljék, nevezzék ki a bírók. Elnök, köszönöm szépen. Tomásics kolléganő következik. Köszönöm. Lengyelország ma reflektorfényben áll, az európai intézmények azért kritizálják, mert politikai rendszerét demokratizálni szeretnék. Ez a sajnálatos helyzet. Az európai bürokrácia félreérti Lengyelországot és az ilyen posztkommunista tagállamokat. Minden demokráciának meg kell értenie azt, hogy az új demokráciák másképpen nem fogják elérni az elvárt eh, normákat. Nem más forrít kockán, mint egy olyan rendszer szintű hiba, ami onnan származik, hogy a régi kommunista rendszer bizonyos részei túléltek, és az új demokratikus rendszer részeivé váltak, vagy annak részeként eh, túléltek. Ezt a múltat eh, tisztába kell tenni, és a társadalom bizonyos részeit is érinti ez. Be kell fejeznünk a rendszerváltást, és az összes tagáll, posztkommunista tagállamban erre van szükség a rendszerváltás befejezésére. Elnök, köszönöm szépen, bejelentettem, hogy egy, azaz egy Catch the Eye kérdést fogok megengedni, az ön frakciója már szerepelt, úgyhogy sajnálom, de ez alkalommal az ECR nem ö, szólalhat fel újra. Reinders biztosnak adom meg a szót. Thank you, madam. Köszönöm szépen. Ennek aztán, kedves képviselők, engedjék meg, hogy visszatérek bizonyos kérdésekre, melyek felmerültek ebben a vitában, és először is az új törvényt illetően. Ez egy új törvény, új tény, néhány héttel ezelőtti vitánk óta új körülmény merült át föl. A bizottság, hangsúlyoznám, mindig hajlandó a méltányos vita párbeszédre, a tagállamokkal a problémák megoldására, azonban nem fogunk habozni soha, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközt bevessünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Európai Unió alapértékeit. Nos, ez az új törvény sérti az EU törvényeit, különösen a bírók függetlenségre vonatkozó követelményeket, és azt is, hogy az Európai Bírósághoz lehessen fordulni. A bizottság ezt az új törvényt elemzi, és bizonyos képviselők felszólására visszahivatkozva hagy mondjam el még egyszer, hogy az Európai Bíróság úgy döntött, hogy a tagállami igazságszolgáltatási rendszer tagállami hatáskörben van természetesen, ugyanakkor ennek a kompetenciának a gyakorlása során a tagállamok kötelesek betartani azon kötelezettségeiket, amelyek az Európai Uniós törvényekből fakadnak. Az Európai Uniós törvények pedig nem más követelnek, mint hogy tiszteletben tartsák a jogállamosságot, különösen a bírók függetlenségét, az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét, Eh, ez alapvető fontosságú, hiszen az Európa, a lengyel bíróságok egyúttal európai bíróságok is, és biztosítani kell, hogy azok a lengyel polgárok, akik a bíróság elé kerülnek, bármilyen minőségben, az Európai Uniós eh, törvények védelmét is évezzék. Ezért eh, foglalkoztat bennünket ez az új lengyel törvény, és ahogy igazságügyi ügyeket felelős biztosként eh, állok itt önök előtt eh, az alapszerződések eh, őreként. Minden szükséges intézkedést meg fogunk tenni annak érdekében, hogy biztosítsuk az Európai Uniós törvények érvényesülését. Hagy jegyezze meg azt is, hogy a fegyelmi kamara továbbra is működik, annak ellenére, hogy a legfelsőbb bíróság döntéshozott ezekkel kapcsolatban. 2019. novemberében, amikor is kimondták, hogy a fegyelmi kamara nem bíróság az EU-s, illetve a tagállami törvények érdeki értelmében sem. Hangsúlyoznám, hogy az, eh, az eh, bíróság előzetes döntései kötelező erőjük, ezeket maradéktanú tiszteletben kell tartani. A tagállami törvényeknek ezeket alkalmazni kell, azaz a tagállami törvényeket úgy kell alkalmazniuk, hogy az a bírósági döntésekkel szellemével összehangolt módon történjen men, meg. Ennek ellenére nemrégiben felfüggesztették azt a bírót, aki pontosan ezt követelte, és 40%-os fizetés csökkentése is elhatároztak ami azt mutatja, hogy ez a testület nem független. A fegyelmi kamara, fegyelmi tanács, a kormány eszköze. Hat jelöltet is kineveztek közülük ketten jelenleg is eh, a Nemzeti Bírósági Tanács tagjai. Ennek fényében hagyd mondják néhány szót arról is, hogy hogy is működik az Alkotmánybíróság. Hangsúlyozni szeretném, hogy eh, a 2017-es decemberi eh, indokolt állásfoglalásban a bizottság arra a következtetése jutott, hogy az Alkotmányos Bíróság függetlenségét súlyosan sérti a helyzet, és a továbbiakban az alkotmányosság nem biztosítható teljes mértékben maradéktalanul. A legfelsőbb bíróság ennek értelmében számos hatósággal került sor egyeztetésre. A jelenlegi helyzet azonban egyértelműen jogi káoszhoz vezet. Azt kell mondjam, hogy egy ilyen helyzet megoldása az, hogy a független bíróságok által meghozott döntéseket maradéktanul tiszteletbe kell tartani, tartania minden hatóságnak. Végezetű zárszóként, hogy mondjam el, hogy a bizottság egy olyan átfogó jogállamisági eszköz kialakításán dolgozik, amely valamennyi tagállamra érvényes lesz, és amely jelentős fejleményeket fog összefoglalni, amelynek alapja a rendelkezésre álló információforrások, annak érdekében, hogy mindenütt megismerjük, hogy milyen a tényleges helyzet és hogy minden tagállamban felismerjük már korai szakaszban, hogyha jogállamiság sérül. Minden tagállamra ugyanolyan módon fogunk tekinteni. Az első éves jogállamisági jelentés az egyik kulcsfontosságú kezdeményezése a bizottságnak 2020-ra. Már bűvöleti szakaszban van, már létrehoztuk azt a kapcsolattartói hálózatot a tagállamokkal, amely segíteni fog ennek a mechanizmusnak a kidolgozásában. A jelentés részét fogja képezni az új jogállamisági ciklusnak is, amely komolyan be fogja vonni mind a tanácsot, mind a parlamentet. Azonban, hogy fogalmazok világosan, ez a megelőző mechanizmus nem helyettesíti, nem pótolja azt a mechanizmust, amely a felmerülő problémák esetén utólag vethető be, mint például a hetes cikkei szerinti eljárás. Továbbra is felhasználjuk az összes rendelkezésünkre álló eszközt annak érdekében, hogy síkra szálljunk a jogállamiság mellett, és megvédjük azt valamennyi tagállamban, ideértve Lengyelországot is. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Átadom a szót Brinyács úrnak a tanács nevében. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, szeretném még egyszer megerősíteni, hogy az elnökség és a tanács is komoly fontosságot tulajdonít az alapvető jogok és a jogállamiság védelmének. Biztosíthatom önöket arról, hogy az itt elhangzottakra az elnökség nagyon oda fog figyelni. Ami a hetes cikk eljárás következő lépését illeti, noha a horvát elnökség egyik prioritása a jogállamiság fenntartása. Nem tudunk előre bocsátkozni a, az eljárás lezárásával kapcsolatban. Folyamatosan napirenden tartjuk, és szóba kerül a következő külügyminiszteri tanácsi ülésen. Köszönöm szépen, akkor ezzel lezárjuk ezt a, téma, a napirendet, és mielőtt a következőhöz lépnénk, elmondanám, hogy az Európai Bíróság 2018. július 28-i döntése eh, értelmében, ami az Egyesült Királyság Unióból való kilépéséről szól, Bárt Krótusz, Torén Rockmaker és Mászel de Gráb holland képviselőket február 1